Mint látják, őrségváltás történt az élen. A továbbiakban. Én. A következő napi rendi pont a bizottság elnök helyettesének a nyilatkozata a közel-keleti békefolyamat helyzetéről. Eston asszony, átadom önnek a szót. Uh, um, Köszönöm szépen a szót, elnök úr, és nagyon hálás vagyok a lehetőségért, hogy a közel-keleti béke folyamattal kapcsolatban szólhatok önökhöz itt a mai vita során. Határozottan hiszem, hogy a béke folyamat előre mozdítása sürgős és fontos is. Ahogyan itt a tisztelt házban megvitattuk korábban, gyorsan változik Izrael szomszédsága Tunéziában, Egyiptomban történelmi eseményekre került sor, Líbiában, illetve Jemenben, Bahreinben, illetve a többi országban pedig erőszakcselekmények vannak folyamatosan. Ahogyan egyesek elmondták, talán nem most kellene összpontosítani az izraeli-palesztin béke folyamatra. Én úgy gondolom, éppen az ellenkezője igaz, tisztelt képviselők még fontosabb a jelen körülmények közepette, hogy igyekezünk véget vetni konfliktusnak, mert ez lényeges mértékben hozzájárulhat a régió békéjéhez. És ezt az üzenetet közvetítettem januárban, februárban a látogatásom során Abbas, illetve Netanyahu eh, kormányfők felé. Mindkét nép nagyobb biztonsága érdekében megegyezésre kéne törekedni. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak is nagyon nagy szerepe van ebben. A külügyi tanács egyértelműen állást foglalt a legutóbbi decemberi ülésen. Az egyetlen életképes megoldás egy tárgyalásos kimenetelű megállapodás az összes fontos kérdésben. A valódi béke azt igényli, hogy Jeruzsálem mindkét jövendő állam fővárosaként működhessen, és demokratikus, életképes Palesztinát kell létrehoznunk, amely békében egymás mellett élhet majd Izraellel. A telepesek ügyében egyértelmű az EU állásfoglalása, ezek jogellenesek veszélyeztetik a békét, és lehetetlenné teszik a két államra épülő megoldást. Én voltam a Müncheni február 5-i kvartetülésnek a levezető elnöke, és úgy gondolom, hogy sikerült az EU álláspontját érvényre juttatnunk az ensz az USA-val, Oroszországgal, egyetértettünk a partnereinkkel az ambíciózus menetrendben. És nemrég Brüsszelben találkoztunk Schmidt úr vezetése mellett, az IES elnökének a vezetése, illetve főtitkárának a vezetése mellett a külügyi szolgálat képviseletében, tehát így képviselték a szempontjainkat Ban ki Moonnal, Lavroffal, Clinton asszonynal találkozunk majd a legközelebbi ülésünkön. És mindkét államnak életképesnek kell lennie, hogy a két államra épülő béke működhessen és továbbra is elkötelezettek vagyunk az ügyben, hogy támogassuk az államok kialakítását politikai és pénzügyi értelemben is. E tekintetben már is elfogadtunk egy 100 millió eurós e, első csomagot a 300 millió euró terhére, amelyet 2011-re előirányoztunk. Az intézményfejlesztési forrásokat megnöveltük, hogy a palesztin oldalon az államiság kapacitása növekedhessen, és ez a jövőbeni palesztin állam létrehozásának a záloga, és annak is a záloga, hogy a két államra épülő megoldás működőképes legyen. E, Gázában járva a civil társadalom, illetve sok gyermek jelenlétében találkozókat folytattam, és az infrastruktúrára, a felszerelésekre, a e, Karam Salomi átkelőhelye kapcsolatos felszerelések ügyére tértünk ki és az export lehetőségéről is tárgyalásokat folytattunk, hogy herálhasson a gazdaság. Gáza ügyében nagyobb lehetőséget szorgalmaztam a gazdaság fejlesztésére, az ott élők javára, és hogy a gyermekek számára jövőt kell biztosítani. És a felhívásomban Gilát Sálit szabadon bocsátását is e, sürgettem, és ezt folyamatosan meg fogom tenni. E, április 13-án Norvégia részvételével, és aztán júniusban újabb békekonferenciával fogjuk majd ezt a munkát folytatni, és február 22-én a tanács ülése ugyancsak foglalkozott a közel-keleti béke kérdésével egyéb regionális ügyek mellett, és megtárgyaltuk a változásokat. Például a kétoldalú kapcsolatok ápolásáról beszéltünk, és azt mondtuk, hogy a jövőbeni fejlődés erre kell, hogy épüljön. Intézkedési terv működik, illetve megoldást kívánunk. Sőt, nagyra értékelném az izraeli készséget a kvartett küldöttének a fogadására. Pozitív szemlélettel kell megoldást keresni, és a közvetlen tárgyalások szolgálhatják ezt mindkét nép érdekében a régióban és Netanyahu miniszterelnöknek létfontosságú szerepe van abban, hogy előre haladhassanak a tárgyalások. Tisztelt képviselők, nagy érdeklődéssel hallgatom majd az önök véleményét, tehát én most abba is hagyom. A mondani valom lényege, hogy tartós megoldást kell találni Izrael és Palesztina javára, mindkét nép javára, és a régió biztonsága stabilitása érdekében, és nagyon remélem, hogy ez minél hamarabb bekövetkezik. Köszönöm szépen, Eston asszony. A, először a politikai pártok előadói. Szalafranka úr az EPP nevében. Köszönöm szépen. Főbiztos asszony, elnök úr, képviselőrak. Eston asszony joggal mondta, hogy a helyzet a földközi tengertől délre a közelkeleti konfliktusról elterelni most a figyelmet, és a béke folyamatról. Már 30 éve van béke folyamat, és nyilvánvalóan most zsákutcába ért ez. Ugyanakkor újdonságok is vannak. Az ön látogatása is ezt mutatta. Látogatása alapján feltennék néhány kérdést, a véleményét hallanám. Ma délelőtt tárgyaltunk a biztonsági tanácson belüli nehézségekről, és arra vonatkozó problémáról, hogy egy plusz határozattal elrendeljék a repülési tilalmat Líbia felett. Kérdésem, hogy véleménye szerint a béke eljárást lehet-e a béke folyamatot lehet-e erősíteni, és kérem jelezze, hogy az amerikaiak vétója a palesztin területeken való ter- telepek építése ellen mit jelent a békefolyamat számára, gyengíti-e azt? Kérdésem, hogy a palesztin autonóm hatóságok helyzetét hogyan látja, a parlamenti választások, elnökségi választások szervezését, amit ugye néhány hónapon belül akarnak, és a Hamas részvételét ebben. Kérdésem továbbá, hogy mi a véleménye a palesztin oldal tárgyalás vezetőjéről, a Wikileaks nyilvánosságra hozatalát követően különösen, és kérdésem az is, hogy a titkos dokumentumok nyilvánosságra hozatala mennyire gyengítette a palesztin kormányzatot. Köszönöm. I think we have, we have... Azt hiszem, kék kártyás jelentkezés Kalahi úr részéről, helyesen jól látom, hogy úr elfogadja a kihívást, a kérdést? Eston asszonynak címezném a kérdést. Engem ez aztán meg megadta a szót, úgyhogy lemaradtam. Én Esten asszony beszédére akartam reflektálni. Elnök, a spontán felszólások ideje megkapja majd a szót. Erre is nézen elnök úr néha, mert különben mi nem kapunk lehetőséget. Nem. A kék kártyát 5 perccel engedem. We have blue cards at... a, a, a kártyás felszólalása a képviselők felszólalása vonatkozik, nem a tanács vagy a bizottság felszólalásaira. De Kaiser asszony két percben a hozzászóló. Monsieur le Président, Madame. Köszönöm szépen, elnök úr. Ashton asszony, a nap folyamán arról beszéltünk, hogy milyen remények élednek bennünk az arab forradalmak nyomában. És a demokrácia mindenki alapvető törekvése, és nem kizárólagos joga egyeseknek. A szabad élet egyetemes jog, és egyetemesen el kell ismernünk. Ez igaz a palesztin népre is. Akkor, amikor az imént erről beszéltünk, illetve konkrétan Gázáról szóltunk. A fiatalok problémáját látni kell, mert nincs jövőjük, nincsenek lehetőségek, nem tudnak utazni, közlekedni, sőt, időnként még az egészségügyi ellátás, illetve az élelmiszer is hiányzik. Ez lehetetlen, ez fenntarthatatlan. Tehát ez egy általános probléma. Azon gondolkodom, és annyit mondhatok, hogy nem értem a logikát, amelyet az Európai Unió követ a társulási szerződés keretében. Ön beszélt erről, én olvastam, és ismét átolvastam a társulási megállapodást. A nemzetközi jog sértésére került sor Mazegárnak, e- illetve ebben a tekintetben, és látni kell, hogy vannak pozitívumok, és a mezőgazdaságban, a halászatban, a rendészetben, az együttműködésben, illetve a területi együttműködésben, a, társa, a, a kutatás területén, a tudományos együttműködésben, és a kvartet találkozóján. Ön ott volt, meghívta az izraelieket, ők meg nem jöttek el. Főképviselő asszony, nem, őt, nem önt kritizálom, még csak azt sem szeretném mondani, hogy a pozitív megközelítés nem válik be, csak látnunk kell, hogy a szankciókat hatékonyan kell alakítanunk, és a gazdasági, kereskedelmi ösztönzőkkel kell operálnunk az emberi jog területén, és a e, nemzetközi jog folyamatos megköze- megsértése ellen e, nem tudunk így hatékonyan fellépni. Ez politikai tévedés. Az elnök figyelmezteti a felszólalót, hogy lejárt az ideje. Veronik de Kaiser, köszönjük a Szocialista és Demokrata frakció részéről, most pedig Ajtem asszony a Liberális és Demokrata frakciótól. Madam Elnök úr, képviselő asszony, frakció nevében azzal kezdem, hogy abszolút egyetértünk a bevezető szavaival, meg a vázolt célokkal. Meg az erőfeszítésekkel, mi kell, hogy életet leheljünk az elakadt béke folyamatba, ahogy nevezte ön. Valóban elakadt ez a folyamat, és újra kell indítani, hogy lendületbe jöjjön. Múlt héten az Európai Parlament az izraeli külügyminiszter helyettes beszélt a parlament körében, aki elmondta az ő álláspontját, kifejtette álláspontját, és arra sarkalt bennünket, hogy egyrészt ne folyamatosan arra koncentráljunk, hogy mi történik a megszállt palesztin területeken, hanem a kicsit figyeljünk inkább arra, hogy mit tudunk együtt tenni, mert az izraeli fél és az Európai Unió közösen hol tudna előre jutni. Hát ez egyszerűbb feladat volna, hogyha komoly jelei volnának annak, hogy Izrael valóban hajlandó új dinamizmust vinni a, a béke folyamatba, ha volnának ennek jelei. Sajnos azonban az az érzésem, hogy Izrael úgy érzi, hogy az, hogy több arab országban forradalom tölt ki, nagyobb mozgásteret enged Izraelnek meg, holott ez lehet, hogy nagyon súlyos politikai hiba Izrael részéről ez az értékelés nem a halogatásra okáz, hanem Izrael arra kéne használja ezeket az eseményeket, hogy felgyorsítsa a béke folyamatot, igyekezzen lezárni egy ilyen béke megapadással lehetőleg hamarabb. Köszönöm szépen, Auken asszony a zöldek nevében két perc. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Eston Báró nőnek is a bevezetőjét. Igazából csalódást okozott a felszólalása. Ha valóban ez most történelmi helyzet, és foglalkozni kell Izraellel és Palesztinával. De miért nem szóltunk semmit Palesztina elfogadásáról szeptemberben? Nagyon jól tudjuk, hogy, hogy múlik az idő, és emiatt nagyon sürgős lenne lépni a, az EU főképviselőjétől azt szeretnénk végre hallani, hogy ezen dolgozunk. Sokan nagyon büszkék vagyunk egyenes háttal és felemelt fejjel jártunk akkor, amikor végre új, egységes EU álláspontot dolgozott ki a tanács, ami ráadásul jó, jól is működött. Nagyon sok szép dolog született, nyilatkozatok, tehát ezen a szinten. De hogyha most a madártávlatból leszállunk a valóság talajára, hát akkor már zavarosabb a kép. De Kaiser asszony is jelezte, az Európai Unió az izrael való kapcsolatok felértékelését jóvá hagyta, nem, nem így nevezték ugyan a dolgot a technikai jellegű problémák elkerülése érdekében, de a gázai vezet megszállásának kérdését feladták. És Eston asszony most nem az összes határátkörülről beszél, hanem csak egyről. Mi pedig újra meg újra fizetünk, pénzt adunk. De ha a palesztineknek nem adjuk meg a, levé, a lehetőséget arra, hogy államot alakítsanak, akkor az ablakon dobjuk ki a pénzt. A történelmi helyzetben tehát az Európai Uniónak nagyon fontos szerepe van. A szép szavak nem szabad, hogy csak szavak maradjanak, így mi is hitelenket vesztjük. És mi lesz a többi észak-afrikai országgal? Mindig, hogyha valami baj van, akkor csak pénzzel tudunk érvelni, nem politikával? Köszönöm. A következő hozzászóló Steven úr a konzervatívok és reformisták nevében. Köszönöm. Elnök úr, Estambáron ő aggaszt a helyzet, az iraki helyzet kibontakozása, mostani lázadás, amikor az utcára vonultak, különösen fiatalok, munkanélküliek, akik a, a gazdaság szétesését látják, a biztonság hiányát, és a különféle szekták egymás elleni gyilkos harcát. Nos, 29 ember töltek meg, amikor a rendőrség hatóságok szétverték a tüntetést. Ayad Dalawi, akinek pártja megnyerte múlt márciusban a választásokat, úgy tűnik kilép a koalícióból, mert Nuri al-Maliki miniszterelnök nem tartotta be azon ígéreteit, amelyet nekik tett a koalíciós megállapodásban. Ha ez megtörténik, akkor visszatérünk a, a nulladik kockára, ahol is egy egyik párt, egy kormány, amelyet Muktadal al-Sadra támogat, Irán áll a háta mögött majd, egy olyan destabilizációs helyzet áll elő, ahol a, a választásokat megnyerő párt nem is lesz tagja a kormánykoalíciónak. Na hát ez nem volna elfogadható, különösen a közelkeleti helyzet jövője fényében. Now we will listen to Mr. Köszönöm szépen. Trienta Filides úr a GUE részéről kap másfél percre szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyes korábban elhangzott felszólalásokat követően szeretnék arról szólni, hogy a közelünkben az arab világban történő eseményekre hogyan reagál az Európai Unió. A stagnálást a stabilitással nem szabad összekeverni. Ez nagyon sajnálatos, hogyha megtörténik, mert a régióban a népek a szabadságért küzdenek, a társadalom igazságosságot keresik. Az Európai Unió helyesebben is fel tudott volna lépni. Palesztina esetében ezt sikerült megmutatni az úgynevezett államépítési folyamatban. Az arab csatározások közepette nem volt erőteljes politikai üzenete az uniónak. Az utóbbi két-három évben Abbas eh, és Fayad eh, kormányát támogatta a megfelelő intézmények kiépítése során, hogy szeptemberben Fayad úr olyan helyzetbe kerülhessen, hogy az ENSZ-nél a független palesztin állam létrejöttét bejelenthesse. Remélem, hogy az Európai Unió igen mond majd erre. Mert az Unió hasonló szerepet tölthet be a régió többi országa esetében is. Remélem, és óhajtom, hogy az Európai Unió erőteljes szerepet vigyen abban, hogy a két nép kiegyezzen, illetve az országok, ahol változást sürgetnek, ott ki tudjon bontakozni ez a folyamat gazdasági segítségnyújtás útján is. Támogassuk az exportokat, a társadalmi, gazdasági fejlődést közös programokkal szolgáljuk. Így tudja az Unió a célkitűzéseit elérni a tisztességes szomszédsági politikában. Elnök, köszönöm. Belder úr a következő az EFD frakció részéről. Köszönöm szépen, Főképviselő asszony, két dologra szeretném Két dologra szeretnék a bevezetőjéből utazni. Egyrészt az azonnali cselekvésekről. A múlt héten részletesen beszélgethettem az izraeli kormány képviselőivel, az izraeli parlament, a Knesset képviselőivel is. A tárgyalópartnerben ugye úgy gondolom bíznunk kell. Ott arról volt szó, hogy a palesztin hatóságokkal tárgyalásokat kell elindítani. Szeretném megkérdezni, hogy minden diplomáciai súlyát vesse be, hogy ezek a tárgyalások létrejöjjenek, hiszen a béke folyamat nagyon fontos, hogy mindkét tárgyalófér egy asztalhoz leüljön, és az arab világ világot tekintve a háttérben nagyon fontos ennek a béketárgyalásnak a folytatása. Ez az egyik dolog, és nagyon örülök annak, hogy támogatja Gilad Salét szabadon bocsájtását, aki már majdnem öt éve van börtönben. Pont a múlt héten tárgyaltunk erről Jeruzsálemben, és a következő az elnök közbeszól, és időre figyel. Remélem azonban főképviseli asszony, hogy sikerül megfelelő úton elindítani ezeket a tárgyalásokat. Köszönöm önnek, képviselő úr. A következő előadó Van der Streep úr lenne, Van der Stoop úr lenne, de nem látom úgy, hogy Pöttering úr a következő. Én szeretném. Köszönöm szépen. Az arab világ, elnök úr, mély változáson van. Az emberek a méltóságukért dolgoznak harcolnak, rendben, demokráciában akarnak élni, mint mi. Politikai és erkölcsi kötelezettségünk, hogy az embereket az arab világban ennek során átfogóan és elkötelezetten támogassuk. Az elmúlt hetekben Kajróban voltam, és a Tahir téren sok fiatallal találkoztam. Nyitottságuk, bizalmuk, bátorságuk és optimizmusuk Kajróban nagy mély benyomást tettek rám. Arab, országok, Egyiptom a demokratikus fejlődés lehetőségét látja maga előtt. Ez egy esély azonban Izrael számára is, hogy ne, ne maradjon ez az egyetlen ország Libanon mellett az arab világ egyetlen demokráciája. Izrael és Palesztina között ehhez békére van szükség. Mindent meg kell szüntetni, ami akadályozza ezt a békét. Izrael telep építése, provokáció és a Hamas rakéták az izraeliekkel szembeni provokáció, mindkettőtnek véget kell venni. Van lehetőség a békére Izrael és Palesztina között, hiszen két ország békében egymás határán jó szomszédságban is élhet. Itt itt az ideje, hogy végre hátrahagyjuk a vonakodást, és bátran, államfőhöz méltó cselekedetekkel a közel-kelet békéje érdekében járjunk el, és a, itt van az ideje a demokráciának az arab világban. Köszönöm szépen. Itt pedig a, a Svoboda úrnak jött el az idő, az ideje. Köszönöm. Legyünk őszinték. A háborúmentesség és a béke közötti állapot során a közel-keleten a diktátorok saját népüket szorították sarokba, és az, hogy meg nem támad, Izrael között meg nem, meg nem támadási szerződésekre alapult részben ez a, ez a nyugalom. Azonban ez most összeomlott. Fontos Izrael ne avatkozom be az az arab fejleményekbe, ez azonban nem elégséges. Pötterünk úr azt mondta, hogy meg kell ragadni a lehetőséget, azt a lehetőséget, hogy hosszú távú demokráciák jönnek létre a térségben, ne csak egy, -egy diktátortól függjön a béke, hanem a, valóságosan a demokratikus népek között kötessék meg ez a béke. És e, itt akadályokat látunk a külön, az külügyminiszter helyettes azt mondta, hogy nem vesznek el új területeket a palesztinoktól. Ám azért ez cinikus és, és, és filligasság, mert le kell állítani a telepek építését. Sajnálatos, hogy a vétó és azt mutatja, hogy a, nem érdekel az izraeli fél az igazi béke folyamatban. A választásokat pedig el kell ismerni, a demokratikus választások eredményeit el kell ismerni. Nem minden ebből eredő politikával kell egyetérteni, ám magukkal a választásokkal egyet kell értsünk. Nincsen jó eredményű választás, meg rossz eredményű választás, csak demokratikus vagy nem demokratikus választások vannak. Abban, ezt ebben mindannyian egyetértünk, abban is egyetértek, hogy, hogy Salitot vissza kell adni, hogy végre megoldódjon ez a probléma is, a fogvatartott katona problémája, mert ez a, a tárgyalások elakadására egy, egy ürügye fontos, tehát, hogy elinduljon az a tárgyalási folyamat, és a fogadatot, salitot visszaadják, és egy észszerű, konstruktív, tényleges béke folyamat, béketárgyalás induljon el. Herr Lambsdorff is unser... Köszönöm Szabolda hogy Lambsdorff grófi szó. De kontraszt ist ja augenfeld. Köszönöm szépen. Az ellentmondás az szembeötlő. Az arab világ változása mindannyiunkat lenyűgöz, támogatja őket, nyomon követjük a tunéziai, egyiptomi folyamatokat. És mégis állóvíz és béketárgyalás. Eson asszony igen nagy teljesítmény, hogy a kvartettet mozgásba hozhatta. Ez a szakasz nyilvánvalóan elbizonytalanodást okozott a térségben, és Izrael felé ez a lépés úgy gondolom rendkívül fontos, nagyon fontos, hogy ezt elmondjuk, és dicséret illeti önt. Ami a tartalmat illeti, hagyd mondjam el, nem hiszem, hogy Izrael szkeptikusan nézné az arab világ demokráciáit. A dolog azonban úgy áll, hogy a fordulat még nem zárult le. Szvoboda úr, önnek is világos, ön előtt is világos kell, hogy legyen ez. A telephelyeket nyilvánvalóan az építkezést a telepeken le kell zárni, le kell állítani, és véget kell vetni annak az érvelésnek is, amivel ezt védeni próbálják a Hamas rendszer elleni tiltakozásokat is láttunk a Gázalvölben. A helyzet a palesztin területeken nem egyszerű, ott is demokratizációra van szükség. A Gázaövezet ugyan ezt most próbálja, de még nem demokratikus a helyzet. Köszönöm szépen. Kiel Nielsen asszony a következő előadó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt főképviselő asszony, furcsa tendenciának vagyok a tanúja az Unióban. Miközben Izraelt kritizáljuk az emberi jogok megsértéséért, a tagállamok azon dolgoznak folyamatosan, hogy mindenféle feltétel nélkül erősítsék az együttműködést eh, izrael De facto megerősítették izrael a társulási megállapodást, és többféle egyezményt kötnek, hozzáférést nyújtanak az európai piacokhoz, a beszerzés, illetve az Europol a kutatások területén és az egyéb ügynökségekkel való együttműködésben. Január végén az Európai Unió állampolgárainak Izraelbe külön megállapodással beutazási lehetőséget adott, aztán a Dubajban elkövetett gyilkosságnak az elkövetőjét is mentette, és 500 millió eurós támogatást ígér 2013-ban, és elközben az izraeli fegyvergyárakat, illetve a robotrepülőgépeket és a Gáza ellen bevethető fegyvereket gyártják ebből a pénzből. Netanyahu a gázai, illetve cisziordániai politikáját támogatjuk így ezzel. Főképviselő asszony, hogyan tudnánk elősegíteni, hogy a gázai teherautó sofőrök tiltakozása eredményes lehessen, hogy a kárni átkelőhely újbóli megnyitása megvalósuljon, illetve Jeruzsálem helyzetét hogyan tudjuk elősegíteni, rendezni. Az elnök jelző, hogy lejárt az idő. Valódi reményt kellene a palesztinok számára közvetíteni, mert sokat várnak az Európai Uniótól. Merci. Our next speaker is Monsieur Lehaira. Köszönöm szépen, Erik úr következik másfél percben. Köszönöm, elnök úr főképviselő asszony, az arab forradalmak a palesztin várakozásokat is fokozták, de az az eltérés, hogy a palesztinek nem a saját vezetőjük ellen küzdenek, hanem egy külső elnyomó hatalom ellen, amely megalázza őket, elfoglalja a területüket, és blokkád alá vonta a gázai övezetet, és egy millió embert tartanak menekült táborokban. Főképviselő asszony, meghallgattam az előadását. Az Európai Uniónak határozottabban kellene felnépnie ezen a területen, mert az arab világ szeme rajtunk nyugszik, és Izrael irányába is képviselni kellene az egyetemes jogokat, értékeket használja ki a lehetőségeket, a rendelkezésére álló eszközöket, a társulási szerződést is. Gilad Sájlit ügyében egyetértek, mindent meg kell tennünk, hogy kiszabadítsuk, és egy fiatal uh, Szalad Amuri nevű uh, palesztin sorsát se veszítsük szem elől, aki egy izraeli börtönben sénylődik. És erős fellépéssel kell a politikánkat képviselni, és az uniónak a palesztin állam létrejöttén kell munkálkodnia Kelet-Jeruzsálem fővárossal. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Provera úr a következő hozzászóló. Öné a szó. Grazie, caro presidente. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Unió a palesztin hatóság fő finanszírozója évente több mint egy milliárd euróval járul hozzá annak működéséhez, ám a politikai szerep, amelyet ránk rót, ez a eh, helyzet marginális. Ezért kell felhívjuk a palesztin hatóságot, hogy térjen vissza a tárgyalóasztalhoz. Palesztin elismerése tekintetében pedig világossá kell tennünk. A békés együttélés Izraellel nem kerülhető meg a palesztin állam egyoldalú elfogadásával. illetve a függetlenség kikiáltása nem elégséges. Ezért kell erőteljesen rámutatni e, e tényre a palesztin hatóság előtt, térjen vissza a tárgyalóasztalhoz, rendezze, a, a, rendezze el a menekültek ügyét, a biztonságos határok és Jeruzsálem helyzetét. Mindkét fél táborában vannak mérsékeltek, ők kell vigyék a szót, és nem a szélsőségesek. Now I will give the... Köszönöm szépen, Provera úr. Most Dodds asszonynak a... adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a főképviselő asszonynak. A Közel-keleten való változások demokratizálódást ígérnek, de demokraták nem tagadhatják, hogy Egyiptom, Tunézia és Líbia népe megérdemli a szabadságot és demokráciát. Teljes mértékben egyetértek a főképviselővel abban is, hogy ezek az események ahelyett, hogy destruktívak lennének, alapvetően a békefolyamatra irányítják tekintetünket. A térség számára Nyilvánvalóan érthető, hogy mindez az emberek szempontjából nyugtalanságot okoz, a Hamas és a Hezbollah erősödése. Ebben a helyzetben a, meg kell fontoljuk, hogy hogyan tudjuk segíteni a békefolyamatot és a régió stabilizálását. Fel kell ismerni azt, hogy Izraelnek szüksége van a biztonságra és a szomszédos országokkal való megállapodások fenntartására. Ezek fontos pillérek, de azt is látni kell, hogy a szomszédságpolitika megbukott. E, másfél milliárd eurót költünk évente erre a politikára. Fel kell végre mérjük, milyen kézzelfogható eredménye van mindennek. Ha Egyiptom minden évben mindenféle gazdasági jövő és reménység nélkül bocsát ki több százezer vagy millió embert a munkaerőpiacra, akkor meg kell néznünk, hogy van-e eredménye a munkánknak. Köszönöm. Köszönöm én is. Milán Mon úr a következő másfél perc. Köszönöm, elnök úr. Szeptember 2011. szeptemberben reméljük, hogy a Izrael és Palesztina tárgyalásain végre megszületik a, az elhatározás arra, hogy a két nép békében élhessen együtt. A tárgyalásokat folytatni kell, de a telepek ezt azért mégis akadályozzák. Időt veszítünk. Az izraelieknek ez fontos. Egyre nehezebb lesz azonban mérsékelt vezetőket is találni a palesztin hatóságok körében. Nem könnyű ilyen körülmények között ezt megtenni. Ezen kívül, hogyha a telepek építését folytatják, akkor egyre nehezebbé válik az is, hogy igazán életképes palesztin állam jöjjön létre. Lady Eston egyetértek önnel, hogy ha béke folyamat van, akkor ne legyenek akadályok az útjában, ne legyenek ö, ö, politikai fejlemények ennek az útjában. Demokratikus rendszerekre van szükség, őszinte ö, és tiszteletet ö, kiváltó célkitűzésekre. Azt hiszem nagyon fontos az ország számára az, hogy ne szigetelődjön el, különösen nem a szomszédos arab országoktól. Mindenjünk számára következtetés az, hogy fontos a, a megoldás, mielőbbi megoldás, és remélem az Európai Unió segíthet ebben, támogathatja a béke folyamatot az Egyesült Államokkal együtt és a kvartett többi tagjával. Remélem, hogy ön, az ön szintje ezt el tudja érni a Müncheni nyilatkozat szellemében. Köszönöm. Köszönöm én is. De rossz a következő. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelenlegi helyzet a térségben kockázatot is, meg reményt is kelthet. A demokratikus e, erők térnyerése Izrael körül ünneplésre ad okot. Nem fenyegetésként kell ezeket egyből elítélnünk rasszista módon. Múlt decemberben Gázában jártam, egy kis gyermek történetét hallottuk, minden nap behozta az iskolába a játékait, mert nem tudta, hogy mikor délután hazamegy, akkor áll még a házuk, meg ott lesznek még a szülei. Ez a gyerek is békét akar. És ugye a gázővezetben, mint a Cisziordán területen az emberek többsége mind a határ mind a két oldalán békét akart. A 67-es határok visszaállítását, és azt, hogy leállítsák a telepek építését. Érthetetlen az, hogy Netanyahu úr újra és újra elutasítja, illetve Izrael szövetségesen nem tudják rávenni, hogy leállítsa a telepek építését. Nem kell lebont, nem az lebontsa a telepeket, hanem ne építsék tovább. Ez súlyos akadály a tárgyalások előtt. Ezért kérem Eston asszonyt, biztosítsa azt, hogy újra eljusson az izraeli hatóságok fülébe ez a kérés. Kérjük, állítsák le a telepek építését, kezdjék el a tárgyalásokat támogatjuk Abbas úr erőfeszítéseit és Fayad miniszterelnök erőfeszítéseit annak érdekében, hogy a palesztin nép békés módon hazát építhessen. Ha ez nem történik meg időben, akkor nem láthatjuk be ennek negatív következményeit. Mr. Davis. Köszönöm szépen, Davis úr a következő. Az Európai Unióban nem lett nagyobb barátja Izraelnek, mint Németország. Merkel kancellár kiabált Netanyahu-val, azt követelte, hogy mutasson valami konkrétumot, adjon nekünk valamit. Izrael időre játszott eddig, és a tárgyalások adta a lehetőségekkel visszaélt. És közben a gyakorlatban haladt előre a maga útján, és egyre nehezebbé tette a két államra épülő megoldást. Ezen változtatni kell. Az elmúlt hónapban a társulási megállapodás megszületett, és hat oldalon elítélik az emberi jogsértéseket, illetve a telepek építését. Mégis az összefoglalás szorosabb együttműködést szorgalmaz Izrael. Miről szól ez az egész? Nem meglepő, hogy Izrael kettős mércét lát az Európai Unióban. Folytatódik a párbeszéd, Izrael joggal gondolja, hogy mi gyengék vagyunk. Gyengék vagyunk. Amíg nem élnek a hatalmukkal, és Izrael számára nem teszik az üzenetünket egyértelművé, addig semmi sem fog változni. Thank you, Mr. Davis. Köszönöm, Davis úr. Következő hozzászólónk Campbell Bannerman képviselő egy percben. Elnök úr, a jó líbiai nép, akit Gaddafi úr terrorizált és végre felkelt, az Európai Unió az emberjogi törvények érvényesítéséről beszél, ez azonban nem működik, ez nyilvánvaló. Miközben Esten asszony még több forrást követel, amely a több mint 3 millió eurón túl, amelyet az, a szolgálata kap majd. E felfújt ö, ö, Európai Uniós ö, védelmi ügynökség ö, hatalmas pénzeket kap a tagállami költségvetésekből. A líbiai válság rámutatott, hogy szükség van arra, hogy gyors vadászgépekkel ellátott anyahajók mozogjanak a térségben. Az Ark Royal hajó leépítését, kivonását vissza kell, mondja a brit kormány, felhívom Cameron urat erre. Thatcher asszony az Invincible nevű testvérhajóját sikeresen felújította, az Ark Royal repülőgép hordozóval is ezt kell tegyük. Köszönöm szépen, Breda úr, a következő másfél percben. Köszönöm szépen. Először is e, az igen skeptikus és pessimista hangokra kell, hogy reagáljak, amiket e, a földközi tenger térségbeli lázadások, felkelések kapcsán hallottuk. A béke folyamat egyfajta kollaterális áldozat, egy járulékos áldozat lesz. Ez a folyamat még tovább akadozik majd és nagyon kevés eredménye lesz. De nem szabad, hogy így legyen. Természetesen szükség van a béke folyamatban arra, hogy előrébb lépjünk, és ehhez európai vezetésre van szükség. Egyszerűen azért, mert a megállapodás határideje 2011. Eh, szeptemberit, azt be kell tartani. Eh, szeretném, hogyha a főképviselő az elmúlt hónapok lelkesedését, munkáját tovább vinni. Jó lenne, hogyha a két állami megoldás gyakorlati formáját valóban sikerülne továbbvinnie. A két partnert le kell ültetni az asztalhoz, ez így van, és lehet ugyan külön tárgyalásokat folytatni az izraeliekkel és a palesztinokkal, de mégis ez az együttes tárgyalás előrelépés. A teljes békefolyamatot újra lehetne indítani, figyelni kell arra, hogy a változások nehogy oda vezessenek, hogy a különböző országok, régióbeli országok korábbi lelkesedése Izrael felé eh, feledésbe merüljön. Köszönöm szépen. Eh, Szászoli úr, a következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim! A földközi térség a témák élére került, Európa gyengének mutatkozott, a Magreb régióval, a közel-kelettel nem sikerült elindítani a szomszédsági politikát, illetve nem tudtunk hathatós bevándorlási politikát érvényesíteni. A közel-keleti békefolyamat is kudarcot vallott. Főképviselőasszony Európának segíteni kell Izraelnek és Palesztinának is, hogy újra kezdődhessenek a tárgyalások a tanács és a parlament közös javaslatai mentén Folyamatos változások vannak, arra kéne, hogy ösztönözzék ezek Izraelt, hogy a békét és a biztonságot egymással ötvözve igyekezzen előrelépni. Hagyja el a megszállt területeket, és állítsa le a telepek építését ahhoz, hogy e- újra kezdődhessenek a tárgyalások. Senki nem mentes a változásoktól. Új szelek fújnak a világ ezen táján, és a konfliktus megoldása csak úgy lehetséges, hogyha tisztességes megoldást kínálunk Izraelnek és Palesztinának. Máskülönben veszélyeztetjük a jövőt a közel-keleten. Köszönöm. Madame Dessan, Dessan asszony következik. Mindenki tudja, hogy a közel-keleten változások vannak, a Mágreb, illetve a Masrek régióban Egyiptomon keresztül elindultak a felkelések, a lázadások, és az izraeli-palesztin vezetésnek lehetőséget kellene ebből kovácsolnia a demokrácia építése érdekében. Izrael érdeke is, hogy a határai mentén demokráciák alakuljanak ki, és mindkét fél érdekelt ilyen módon. Ma az izraeliek és a palesztinok szembe kell, hogy nézzenek azzal a realitással, hogy a világ változik körülöttük, tehát nekik is alkalmazkodniuk kell. És Európának arra kéne törekednie, hogy a párbeszéd erősödjön, hogy valóban újra kezdődjenek a tárgyalások, és a béke végre tartós megoldást nyerhessen a békés egymás mellett élés keretében a két állam talaján. Nagyon fontos, hogy az Európai Uniónak legyen egy közel-keleti kiküldöttje, és ezzel nem rendelkezünk. Főképviselő asszonytól kérdezem, hogy miért és mit teszünk ez ellen. Köszönöm. Köszönöm. Lizek úr a szó. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, főképviselő asszony, az Európai Parlament képviselőjeként lehetőségem adódott az utóbbi néhány hónapban több országba is ellátogatnom. A közel-keleti régióban, Szíriában jártam például, aztán a palesztina hatóságnál, Izraelben, és a régió vezetői úgy tapasztaltam, hogy Európában lehetőséget látnak, és szeretnék, hogyha Európa nagyobb részvételt vállalna az ő sorsukban. Így lehetne politikai sikert elérni. Például a Nobel-díj odaítélésére is gondolok. Főképviselő asszony, tulajdonképpen mindenki ugyanarra hívta fel a figyelmünket, egyszerűen Európának nagyobb részt kéne vállalnia a közel-keleti béke megteremtésében. Az Egyesült Államok politikai korlátok között végzi a maga tevékenységét, és az Egyesült Államok komoly partner, amelyel az együttműködés a tudományos stratégia területén Izraelre is kiterjed, és főképviselő asszony minden lehetőséget fel kellene használni annak érdekében, hogy az unió érdekét előre vihessük. Például múlt héten egy soha nem tapasztalt találkozóra került sor a lengyel és az izraeli kormány között, kormány közi konzultáció volt ez, és Szikorszki miniszter Izraelbe látogatott, ilyen lehetőségeket kéne kiaknázni. Köszönöm, Pasku úr, a következő hozzászólónk. Köszönöm. A közelkreti helyzet eleve bonyolult volt, de még bonyolultabb lesz. Mindenki kivár, meglátván mi lesz. A palesztin oldalon a kérdés az, hogy vajon az Irán által támogatott Hamas felé billene a mérleg, vagy a Fatak tudja Gázában megerősíteni pozícióit. Ez kevésbé valószínű. Aztán Jordánia lehet, hogy szétesik és felrobbantja az egész folyamatot. Izraelben két gondolkodási iskola érvényesül, vagy új javaslatok révén újra akarják indítani a tárgyalási, tárgyalásokat, vagy pedig a kivárás politikája érvényesül. Ugyanakkor Megfelelő jövőkép kell e keresztúton, hogy tovább vigyük a helyzetet. A mostani elakadt helyzetet ki kell lendíteni abból a, a pozícióból, ahol most van. Köszönöm. Most Janaku asszonynak adom meg a szót másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek a főképviselő asszony megjegyzéseivel. Itt az ideje annak, hogy alapvető és érdemi beavatkozásra kerüljön sor a közel-keleten részünkről. Senki, senki sem engedheti meg azt, hogy az észak-afrikai eseményeket ölbetett kézzel kövesse végig. Palesztina és Izrael kérdését pedig alibinek kívánják a terroristák felhasználni egyebek között, és a világ minden egyéb pontján feszültséget okozó muzulmán közösségek. Nem is kell mondani, hogy önnek kell főképviseli asszony lépnie. És ez tulajdonképpen Európa számára is egy próbatétel lesz. Ha hatékonyan tud közbeavatkozni, ha el tudja, be tudja tölteni azt a szerepet, amelyet az Egyesült Államok, akkor megállja a próbát. Természetesen gazdasági támogatásra is szükség van, de ezt nyomon kell követnünk, mert tudjuk, hogy mi történt korábban a gazdasági támogatásokkal. Aztán ott van a demokratikus nemzet állam építése. Ez is egy hatalmas kérdés. Nagyon nehéz lesz az egész helyzet. ha egy olyan csoporttal tudunk együttműködni, egy olyan tárgyaló csoporttal, akik valódi, igazi, demokratikus rendszer tudnak majd kiépíteni, akkor az nagy előrelépés lenne. Ez rendkívül fontos főképviselő asszony, és úgy gondolom, hogy az ön erőfeszítései sikeresek lehetnek így. Köszönöm szépen. Most pedig Kolárszka Bominszka asszony következik. Köszönöm szépen. Tisztelt főképviselő asszony, tisztelt képviselő társaim, a közelkeleti eh, politikai helyzet kapcsán többször hallottam, hogy az Európai Unió eh, fizet, de szerepet nem kap, lapot nem osztanak neki a közelkeleten. És az Európai Unió a kvartett egyetlen résztvevője, amely bizalmat ébreszthet Oroszország nem alkalmas erre, illetve az Egyesült Államok is kétséges stratégiát üz. A tagállamok igen eltérő megközelítést alkalmaznak a konfliktus és a közelkeleti béke kapcsán. A külügyi szolgálat létrehozása lehetőséget jelent, és közös politikát kéne kialakítanunk a konfliktus rendezése érdekében. A földközi térség országait támogatjuk a mozgalmaikban, és a partnerség a jólét érdekében eh, kell, hogy folytassa a munkáját, és Európa keleti határaira is oda kell figyelnünk, és a földközi térség országainak a sorsát ugyancsak támogatnunk kell. Az Európai Unió támogatta Lengyelország és a tíz új tagállam intézmény fejlesztéseit, és a közel-kelettel együttműködést alakítottunk ki a civil társadalom területén is. Köszönöm szépen. Muszkárdéni asszony mondja az elnök. Köszönöm szépen, főképviselő asszony. A béke rendkívül fontos, de ez minden oldal által megtett lépésnek a gyümölcse lehet csak. Mindannak a hatása, amelyet Izrael tett, amelyet az országok tettek, de ezt el is kell ismerni, biztosítani kell, hogy a térség országai legalább minimális elfogadható garanciát adjanak arra, hogy a kapcsolatuk kölcsönös tiszteletre épül. A kereskedelem politika ma már egyfajta külpolitika, újfajta külpolitikává vált. Éppen ezért nem pusztán a demokrácia, hanem a kereskedelmi megállapodások is a megoldáshoz vihetnek. Az Unió számára, mint eddig is, fontos, hogy olyan projekteket finanszírozzon továbbra is, ahol melyekben megfelelnek az eredmények az elköltött forrásoknak. Ha nem, nyújt, ha nem járulnak hozzá azonban ezek a projektek a demokratizáláshoz vagy a békéhez, akkor azok hibások. Arra van szükség, hogy a gazdasági fronton avatkoztunk tehát be megfigyelőkkel, akik nyomon tudják követni a támo, az általunk biztosított támogatások felhasználását. Az új helyzet, az elmúlt hónapok új helyzete egy óriási földrajzi térség egészét befolyásolja, és ez azt jelenti, hogy Európának most sokkal nagyobb szerepet kell és lehet betöltenie. Több fiatalt tud a folyamatba bevonni, olyanokat, akik megfelelően részt tudnak venni egy mélyen gyökerező demokratikus társadalom kiépítésében, amelyeket mi ott generációkon keresztül nem tudtunk megadni. Köszönöm szépen, mondja az elnök, akkor most áttérünk a spontán hozzászólások folyamatára, és úgy gondolom, hogy Alake úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, egy kérdésem van Eston asszonynak. Meghallgattam bevezetőjét. A kérdés a következő. Elmondta, hogy a közép vagy mi az értékelése az észak-afrikai és a közel-keleti folyamat értékeléséről kapcsolatban. Nos, nem gondolja ezek alapján, hogy új lehetőségek vannak. Először is az emberi jogoknak az úgy a globális szintje most sokkal magasabb, és éppen ezért nagyon fontos, hogy ezekben az országokban, a gázaövezetben vagy a telepeken az emberi jogok megsértése pedig egy sokkal alacsonyabb szinten is jogsértés. A második pedig nem gondolja el, hogy az izraeli korábban alkalmazott erőtszerű külpolitika ma már kevésbé alkalmazható mert a demokratikus rendszerek, amelyek a mostani demokratikus rendszerek, amelyek kialakulóban vannak, azt mutatják, hogy hozzá kell járulni a mobilitáshoz is a térségben. Köszönöm. Tanak úr, kíván szólni. Egy a nem kérdést akartam feltenni, hanem a spontán hozzászólások körében mondanék valamit. Megvan a percem? Összekeverdettem picit. Nos, az EU része a kvartetnek, ám nem sok előrelépést látunk a béke folyamatban Izrael és a palesztinak között. Az elakadás valószínűleg tovább fennáll majd, amíg ez a bizonytalanság fennáll az arab térségben. Izrael nézőpontjából, és én az Európai Izrael Barátok Szövetségének alelnöke vagyok, az egyetemi fejlemények elvonják a figyelmet a béke folyamattól. Az új egyiptomi kormányt arra kérem, hogy 78-as béke megállapodást tartsák be el és reméljük, hogy nem a muzulmán testvérek jutnak hatalomra Kajróban. Azt garantálnunk kell, hogy az EU támogatás Izraelnek, ja Egyiptomnak az Izrael való békeszerződés fenntartásának feltételéhez kötődjék. A Hamas uralma amely továbbra is Izrael megsemmisítését tűzte ki célul, a béke legfőbb akadálya. Irán is lét, Izrael létének eltörlésére törekszik, támogatja a Hezbollah fanatikusait Libanonban, Irán, ezért értem, érzékelem Izrael agájait, azért is, mert a Szuvazi csatornán áthajózott két iráni hadihajó Szíria felé, először történik ez meg 79 óta. Irán minden közelítő lépése riasztó esemény. A főképviselőasszonynak nagyon sok sikert kívánok ez a diplomáciai oknövezőn, amelyen lépegetnie kell majd. Köszönöm szépen. Páska úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt főképviselő asszony. A közel-keleti béke folyamat nagyon nehéz időszakon eh, megy most keresztül, mert a siker vagy a kudarc most dőlhet el. Az arab világ forrongásban van, és nehéz felmérni, hogy milyen irányba fejlődik a helyzet. És nem könnyíti a helyzetet az izraeli hozzáállás sem. Az izraeli kormány a telepek további építését engedélyezi a megszállt palesztin területen. Egyetlen lehetőséget látok, az összes felet maradéktalan részvételre kell ösztönözni, és meg kell győzni a, az izraeli felet is, hogy az arab világ haragját ne váltsa ki a lépéseivel. Az arab országokat is be kell vonni annak érdekében, hogy a tisztességes demokratikus erők kerülhessenek hatalomra, és és eh, szempontból kell rendezni a konfliktusokat, a lehetséges mértékig gyűlölködés nélkül. Nyilván a, az összeütközések nem könnyítik meg a helyzetet, de talán az izraeli kormány is felfogja, hogy pragmatikus kapcsolatokat kell Palesztinával kialakítani. Köszönöm. Ich mach's ganz kurz, aber Herr Tenok... Nagyon rövid leszek. Tenok úr ugyanis érintette az Irán és a Szuazi csatorna kérdését Keti Estontól, a főképviselő asszonytól, tehát azt kérdezem, hogy biztosított-e az hogy a nemzetközi jog értelmében nem is lett volna Egyiptom számára más lehetőség, hogy ezt visszautasítsa. Az egy másik kérdés, hogy eh, akarta-e vagy sem, de kérdezem, hogy van-e politikai kapcsolat, vagy pedig a nemzetközi jog miatt volt így? Köszönöm szépen, Eston asszony. Úgy gondolom minden kérdést feljegyzett, úgyhogy megadom az időt arra, hogy válaszoljon. Köszönöm, elnök úr, megpróbálom a lehető legtöbb kérdést megválaszolni, de mint mindig, amikor vita van a közelkeleti békefolyamatról, úgy érezzük, hogy sürgetőek a kérdések, és igen, erősen arra vágyik a ház, hogy előrébb jussunk. Az általam végzett munkában is több ezer formában próbálom meg az Európai Unió szempontjából is a legtöbbet elérni a, a, már elegem van abból a mondatból is, hogy fizetni, de nem játszani, nem venni részt benne. Elegem van belőle, nem akarok itt bántani semmit, de ez egyfajta ö, eltorzítása az Európai Uniónak, azzal együtt, hogy jól tükrözi azt is, hogy korábban milyen gyakorlatok vannak. Szeretném mindenképpen ezt megváltoztatni. Szelefranka úrral hadd kezdjem, hiszen konkrét kérdést tett fel. A vétó kérdés a biztonsági tanácsban, az Egyesült Államok vétója 14 az egyhez a telepekkel. A Libanon által előterjesztett állásfoglalásra vonatkozóan. Mint önök is tudják, nagy zajt csapott a rendszerben ez. A palesztinokkal, közel-keletiekkel voltam ezekben a napokban, a szavazás előtti napokban, és ön is tudja, hogy az EU-s tagállamok a biztonsági tanácsban mind az amerikai álláspont ellen, azaz az állásfoglalás mellett szavaztak. Nos, a mi álláspontunk teljesen világos, mindannyian elismerjük azt, hogy a nemzetközi jogot sértik ezek a telepek, és azok, akik látták, azok azt is tudják, hogy nem is szolgálják senki tartós érdekét. Meg kell oldani, mégpedig úgy, hogy a határokat megszüntetik. A javaslatunk az az volt, hogy 6 hét tehát terület cserével oldják meg ezt a pos, ö, problémát, természetesen nem mi mondjuk meg, hogy miért, mivel és hogyan, de figyelembe kell venni az emberek életét, valóságát. Nem hiszem, hogy ennek drámai tartós hatása lenne az Egyesült Államokkal való kapcsolatra, már csak azért is, mert az Egyesült Államok nagyon szigorúan próbálta álláspontját megmagyarázni, ezt én most nem teszem. De továbbra is együttműködnek a palesztinokkal. A palesztinok pedig megértették azt hiszem, hogy milyen helyzetben volt az Egyesült Államok is. Tehát még rengeteg munka vár mindenkire, de nem akarom azt sugalni, hogy ne lett volna nehéz az az időszak, a következő a palesztin választások kérdése volt szeptember, amelyen a Hamas nem hajlandó részt venni. Láttuk azt is, hogy Fajad miniszterelnök azt vizsgálja most, hogy milyen, fajt, milyen megbékélési lehetőségek vannak. Hamarosan én is tárgyalok vele, és ezt is megkérdezem majd egyebek között. Nem vagyok biztos abban, hogy a választásokkal mi lesz, illetve hogy folytatják-e. Ezt nyilván el kell dönteni. A kiszivárgott hírek a palesztin féltől, tudjuk, hogy Erekát úr, aki a főtárgyaló volt, most új állásba kerül, Habas elnök új vezető tanácsadója, főtanácsadója lesz az elnöki hivatalban. Ennek két hatása van. Az egyik az, hogy a, nyilvánvalóan a a folyamatok, a tárgyalási álláspontokkal kapcsolatban egy picit világosabb lesz a helyzet. Nagyon sok minden elhangzik, nem minden kerül be a záró dokumentumok, de, de mégis a különböző álláspontokat lehet mérlegelni. Volt némi fenntartás a Cisjordán és az azon túli területeket, de nagyon érdekes, hogy volt egy ellentétes reakció is sokan meglepődtek, amikor látták a palesztin álláspontot, hogy miért nem foglalkoznak ezzel egyáltalán. Nagyon érdekes volt tehát a vita maga, és talán hosszabb távon majd bár zárójelben megjegyzem, hogy a kiszivárogtatás az, kiszivárogtatás az mindig akadálya a politikának, de talán a hosszabb távon majd ennek mégiscsak valamilyen pozitív hozadéka lesz a megállapodások. Igazából nagyon ingattam a fejemet. Amire nem került sor, az az, hogy tehát nem változtak a jelenlegi keretek és álláspontok. Az újratárgyalási megállapodás, ahogy a neve, előre halad, és a közel-keleti béke folyamatban ez előrehaladás. Célokat fogalmaztuk meg, aspirációkat erősebb kapcsolatokra vonatkozóan, mert azt szeretnénk, hogy Izraelnek van jövője, hogy a telepeknek véget kell venni, és azt szeretnénk, hogyha Izrael gazdaságilag, politikailag erős lenne. Ugyanúgy, mint ahogy erős palesztin államot is akarunk. De előrébb lépni nem fogunk tudni, amíg a közel-keleti békefolyamat nem lép előre. Öttenburg asszonyal egyetértek, hogy nagyon fontos eh, a lépések felgyorsítása. Ennek következ, ezt következetesen kell tenni, az izraeli hatóságoknak, palesztineknek is elmondtuk, két ok miatt is tovább kell menni. Egyrészt, mert változik a régió, és a változásokra szükség van, ahogy eh, Laki úr is mondta, valóban el kell ismerni és fel kell ismerni ezeket a változásokat. Egyiptom nem mintha persze katonai értelemben konfliktust akarna Izrael, de mégis egy demokratikus Egyiptom az, amit szeretnénk, és ennek keretében meg kell újra vizsgálni majd ezeket a kérdéseket. Mindenki érdeke ez, és hiszek abban, hogy Izrael és a palesztin nép érdeke egyaránt az, hogy most találjanak megoldást. Nagyon fontos lehet ez a biztonságos régió számára, és ezt mondtam már, és továbbra is ezt fogom mondani. Minden partnernek, mindenkit beleértve. Balder úr, valóban el, folytatni kell a tárgyalásokat, mégpedig úgy, hogy hiteles legyen az érintettek álláspontja. Ja, átült oda máshová. De nagyon fontos mégis, hogy a palesztinok az Arab Liga támogatásával leüljenek a tárgyalóasztalhoz. Beszéltem ez, erről már a vezetőkkel Kajróban, és május 14-én lesz majd uh, ugye az egyiptomi elnökválasztás. De nagyon fontos, hogy a palesztinok uh, ezt támogassák, hogy elfogadják ezeket a megoldásokat, minden a népek uh, biztonsága szempontjából ez fontos. Fontos az is, hogy bizonyos legyen az is, hogy a, a változásokat az emberek és a többi partner is el tudja fogadni. Lambsdorff úr, nagyon köszönöm a megjegyzéseit. A kvartett nagyon fontos eszköz, nem minden, de megpróbáljuk azt biztosítani, hogy legyen változás, fejlődés ebben is. Hiszek abban, hogy fontos szerepet játszottunk, nagyon fontos szerepet, az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy mozgásban tartsuk az eseményeket. Gyorsabbnak kell lenni, tovább kell jutni, és a kvartett küldöttjeivel tovább kell tárgyalni. A múlt héten arról beszéltünk például, hogy szerintem milyen lehetőségek voltak, és elmondtam, hogy mennyire fontos, hogy izraeliek, palesztinok egyaránt részt vegyenek a megbeszéléseken. Néha persze látom, hogy mindke, mindkét felett aggasztja, hogy mi történik, mi történik. De én mégis úgy gondolom, hogy bármi is van, fontos, hogy leüljünk és tárgyaljunk, hogy feltárjuk kölcsönösen az álláspontokat. Ez erre korábban nem került sor. Ez az, ami nekem fontos. Gáza és Karem Shalom Nos, amikor ezeket eh, említettem, akkor nem azt akartam mondani, hogy csak egy átkelő hely lenne. Az egész eh, folyamatot néztük, a teljes infrastruktúrát. Amikor a Gáza övezetben jártam, és a fiatalokkal eh, tárgyaltam, tavaly például egy nyári egyetemen is voltam, amit mi alapítottunk, akkor azt láttam, hogy a legfontosabb, hogy a gazdaság beinduljon mielőbb. Tiszteletben tartom a tényeket és az izraeli vezérkari főnöknek az álláspontját is elfogadom, aki megnyitotta az átkelő helyeket, de mégis fontos, hogy a, a gazdaság, a mozgás, az áruk mozgása elinduljon. Enélkül a gazdaság nem lendül fel. Karen Shalom volt az, aki azt mondta, hogy három dolog lehetséges. Egy, az útinfrastruktúrát biztosíthatjuk, másodszorban a berendezéseket, amivel szkennelhetjük, a, tehát átvilágíthatjuk a termékeket, a harmadik pedig, hogy a palesztineket képzéssel továbbfejleszthetjük, 5,3 millió euró van már erre. Úgy gondolom a gázára ez egy jó megoldás, de az is fontos, hogy felkínáljuk a támogatásunkat, hogy gyorsan oldjuk meg ezt a helyzetet. Erre szerettem volna. Kárem Sálom ügyében kitérnék Kárnét, és, és a többi átkelőt is megvizsgáltuk, és még egyebeket említhetnék, tehát konkrét hozzájárulásunk itt jelentkezhet. Ez persze az alapvető kiindulási pontot nem módosítja. Meg kell nyitni az átkelőket, az emberek szabad mozgását biztosítandó, és a lehető leghamarabb meg, hogy történjen ez. Campbell úrnak azt szeretném mondani, hogy a tényeket azért tisztázzuk. A legtöbb pénz, amelyre ön utalt, sőt még nagyobb összegek merülnek fel, de ezek nem az én szolgálatom céljait szolgálják, hanem az emberi jogokat, a demokrácia fejlődését a céljaink végrehajtását. Önök valamennyien tudják itt a tisztelt házban, minden frakció tudja ezt, hogy az egyiptomiakat, a tunéziaiakat és a libiaiakat szeretnénk támogatni ezekkel az eszközökkel, és ez a célunk világméretekben, hosszabb idő távlatban. 460 millió euróról beszélünk, 135 delegációt finanszírozunk ebből világméretekben, és ez nem egész 50 százaléka a brit külügyminisztérium költségvetésnek. Amikor azt mondják, hogy sok milliárd eurót költ az EU csillogó épületekre, akkor azért tisztázzuk a tényeket, és igyekszem a magunk forrásait a leghatékonyabban felhasználni az érdekeink mentén. És úgy gondolom, hogy a tisztelt ház is ezeket a célokat támogatja. Az általunk helyesnek tartott célokat segítjük elő a forrásokkal. Változik-e a közelkeleti helyzet? Határozottan változik, új szelek fújnak, és mi ebből indulunk ki a tevékenységünkben legyen akár szó Libanonról, ott is többféle lehetőség merül fel, aztán a közel-keleti béke folyamat területén egyértelműen, Egyiptomban szintén, és Jordániával tárgyalásokban voltam, és a külügyminiszterrel többször találkoztam rendszeresen, tartjuk a kapcsolatot, és a célunk tehát az, hogy ezek a változások bekövetkezhessenek. Így alakítjuk a kapcsolatainkat. Izraellel, a palesztinokkal is nagyon keményen ezen dolgozunk. Mindkét ország vezetőivel négy szem közt is beszéltem, több órán keresztül. Nagyon fontosnak tartom ezeket az egyeztetéseket, és annyit mondhatok, hogy mindkét ország tiszteletben tartja az Európai Uniót, és ezt szeretném megőrizni a jövőre nézve is, mert a két állam alapú megoldásnak ez a lényege. Elmondják azt is, amivel nem értenek egyet, de tiszteletben tartják az álláspontunkat. Tehát nem szorultunk az események margójára, hanem reális szerepet viszünk és a leghatékonyabban igyekszem a lehetőségeket kihasználni. Nincs akkora lehetőségem, mint egyes eh, más országoknak, de azt megtehetem, hogy a gazdasági politikai súlyunkat a lehető legjobb értelemben eh, vetem latba, és erre megy el a legtöbb energián. Doc asszonynak a szomszédsági politika kudarca kapcsán annyit tudnék mondani, hogy ez nem így van, viszont te eh, jobban is működhetne. És hosszú ideje már annak, hogy elmondtam, hogy ezt át kéne alakítani, meg kéne újítani, és az utóbbi időkben el is indult ez a folyamat, hogy hatékonyabb, eredményesebb lehessen, a céljainkat jobban szolgálhassa, és rugalmasabb legyen, megkülönböztethessük az egyes országoknak a sajátosságait, és hogy valóban a terepen, az ott élők életében érjünk el tartós változásokat, és hogy az ő törekvéseik a miénkkel egybeesve hozzanak közös eredményt külön eh, kiküldöttünk eh, főtitkári szinten képzelhető el, mert a kvartett részéről megvan a megfelelő képviselőnk, és úgy gondolom, hogy ez eh, a céljainkat szolgálja. Helga Schmidt hamarosan befejezi az erre vonatkozó munkát, és akkor majd meglátjuk, hogy a jövő mit tartogat számunkra a megfelelő képviselet értelmében. Svoboda úr végül az iráni hadihajókra kérdezett rá. Irán hadgyakorlatra hivatkozott. Azt mondták, hogy a szomáli vizeken a kalózok ellen akarnak fellépni, és így kerültek oda. Ez volt a legutolsó információ, amit kaptam természetesen, amint értesültünk, rákérdeztünk, és hogyha a hadgyakorlatról van szó, akkor Egyiptom részéről nem látom annak az okát, hogy miért ne engedték volna őket be. Bár persze lehet, hogy az ok az más volt. Tisztelt képviselők, köszönöm szépen ezt a tartalmas vitát, és remélem, hogy a lehető legtöbb kérdésre sikerült választ adnom. Köszönöm, köszönöm Eston asszony. Nagyon nehéz napja volt ma. Kemény munkát fejtett ki ma az ülésteremben. Köszönjük, hogy eljött, és köszönjük, hogy ilyen kimerítően válaszolt a kérdésekre. Képviselőtársaim, a vitát felfüggesztjük, holnap találkozunk ismét, azaz sütörtökön, március 10-én 9 órakor reggel délután egyig, aztán 3-tól 5-ig tart az ülés. A napi rendet közzétettük, többek között a weboldalon is megtalálható. Ezzel zárom a mai ülést.